a KKV-k számára, és jobb választási, több és jobb választási lehetőséget biztosítsunk a fogyasztóknak is. Köszönöm. Vielen Dank, Frau Reding. Köszönöm, Reding asszony. Ezzel a vitát lezártuk. Holnap 12 órakor kerül sor a szavazásra. Naprend következő pontja, Hírs asszony jelentése, az Európai Szakképzési Együttműködés az Európa 2020 stratégia támogatására tárgyában megadom a szót a jelentéstevőnek négy percre, illetve Valiszasszonynak még ügyrendi kérdése van. Igen, szerdán lesz igazából a szavazás, csak ennyit szerettem volna mondani. Elnézést kell kérnem, és helyesbítek, tehát szerdán kerül sor a szavazásra, nem pedig holnap. Az volt az érzésem, hogy holnap van szerda. Nos, kolléganő, négy percre önni a szó. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. Holnap a szakképzés és továbbképzés tárgyában szavazunk az EU 2020-as stratégia keretében, tehát foglalkozzunk kell azzal, hogy mi a kiinduló pont, a fiatalkori munkanélküliség 21 százalék, ez az e normál átlagérték majdnem kétszerese, az iskola elhagyók aránya 14% fölött van EU szinten, nagyon csekély a nők részvétele a kereső tevékenységben sok fogyatékkal élő vagy bevándorló nem kap munkát. Az EU 2020-as stratégia célja éppen az, hogy a munkavállalók ezen potenciálját kihasználja, és őket bevigye a munkaerőpiacra, hogy az EU meg tudjon felelni a globalizáció kihívásainak. A mi feladatunk is tehát, hogy figyeljünk arra, hogy az első szakképzés minőségi szempontból magas értékű legyen, a kopenhágai egy folyamat keretében zajló vitákat követtük, és most megvizsgáljuk, hogy az EU 2020-as stratégia, stratégiába hogyan lehet ezt a területet bekapcsolni, és központi téma itt pontosan a fiatalok kérdése, nem csupán a tanulmányaik, hanem a szakképzés is, hogy alkalmuk legyen a fiataloknak arra, hogy a szakképzésük egy részét másik EU tagállamban végezhessék el. Éppen ezért hogyha valaki egy másik EU tagállamban ö, ö, kapta meg szakképzésre egy ö, ö, részét, akkor legyen alkalma arra, hogy ott a munkaerőpiacra is beléphessen a későbbiekben. Ezzel foglalkozni kell a másik nagy terület, a továbbképzés területe. A demográfiai változás alapján az embereknek egyre tovább kell dolgozniuk, vagy dolgozhatnak, erről nekik kell dönteniük. Sokkal hosszabb ideig az emberek, és sokkal tovább kell dolgozniuk, és magasabb életkorban továbbra is magasan kvalifikált munkát kell, hogy végezhessenek, tehát tovább kell őket képezni. Jelenleg nagyon alacsony a százalékuk a továbbképzési intézkedésekben, erre is figyelni kell, hogy mind a munkaadó, mind a munkavállalók részéről legyen hajlandóság arra, hogy a továbbképzést vegyék igénybe, tehát az élethosszig tartó tanulás keretében folyamatosan képezzék magukat tovább. Az, az ajánlatoknak rugalmasaknak kell lenniük ezen a területen, a szakma, a család mellett kell részt venni, tudni a továbbképzésben, tehát rugalmas ajánlatokra van szükség ezen a területen. Aztán figyelnünk kell arra, hogy az egyetemek területén is Fontos változások vannak a bolonyai folyamat keretében, a szakképzés területén is, a mobilitást illetően úgy szintén, csak senki nem veszi ezt észre mondhatnánk, de a az egyetemi képzés mellett pontosan a szakképzés és a továbbképzés területei nagyon fontosak, ezt nem szabad figyelmen kívül hagynunk, és éppen ezért még egyszer szeretnék köszönetet mondani a jó együttműködésért más frakcióbeli kollégák részéről. Elnök, köszönöm, Hirs asszony. Következik is a kecstiáj. Papadopoulou kolléga kapja meg a szót.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 és azt is, hogy hangsúlyozza, milyen fontos intézkedéseket tenni, úgy, hogy figyelembe veszük a versenykörnyezetet egy olyan területen, mint az oktatás, képzés. A fiatalok, a nők helyzete, illetve a fogyatékossággal élők helyzete és olyasmi, amit figyelembe kell venni ebben az összefüggésben. A 2020-as stratégia keretében célzott programokra van szükség, hogy meg tudjuk akadályozni az iskolából való kimaradást, illetve hogy ösztönözzük a szakképzést. Sokkal jobban hozzá kell igazítani az oktatást az vállalkozások és a piac igényeihez. Úgy gondolom, hogy a szakértők üdvözölni fogják ezt a kezdeményezést. Köszönöm, Tikau asszony. pentru un viitor mai bun al az oktatás alapvető jelentőségű, ez garantálja Európa jövőjét. A munkanélküliségi ráta 20% körül van a fiatalok körében, és az iskola elhagyás rátája százalék aránya 16 százalék Európában. Portugáliában az iskola elhagyás aránya 40 százalékot ér el. Az élethosszig tartó tanulás elengedhetetlen a munkanélküliség elleni küzdelemben, Figyelembe kell venni a különböző szakmai ö, életutakat. A munkaadónak fel kell hívni a figyelmet az tartó tanulás lehetőségeire, ennek észszerű költségei kell, hogy legyenek, és hozzáférhető kell, hogy legyen, függetlenül attól, hogy mi egy adott munkavállaló jogállása, vagy milyen ö, ö, szakmai múltja van. A munkaerőnek a jövőben mobilisabbá kell válnia, és ez akkor is érvényes, hogyha képzést keresnek a munkavállalók, és ezt mindenhol el kell ismerni európai szinten. Elnök, köszönöm Tika asszony, a el lezárásaként Dancsi asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. Jelenleg az egyik nagy kívás Európa előtt a munkanélküliségi ráta, amely a fiatalokat sújtja. Európai szinten nagyon sokat beszélünk arról a tényről, hogy az iskola elhagyási arány kevesebb, mint 10% kell, hogy legyen. Arra is szükség van, hogy az oktatás ágazata közelebb kerüljön a munkaerőpiac valós igényeihez. Az élethosszig tartó tanulás, a munkahelyen való képzés egyre fontosabbá válik a jövőben. Mentalitásváltásra van szükség a képzést, oktatást illetően, és nem csupán az egyének szintjén, hanem az intézmények és a kormányok szintjén egyaránt az akadályokat tehát le kell bontani, hogyha azt akarjuk, hogy az európaiak, akik most iskolába járnak, szükséges képességekkel fegyverkezhessenek fel, annak érdekében, hogy Európa jövőjét biztosítani tudják. Elnök, köszönöm szépen. Tónan képviselőt nem láttam. Ez megmutatja, hogy mennyire vonzóak ezek az éjszakai ülések. Meg is adom önnek a szót. Tak skal du have, øh, og tusind tak først øh, til ordføreren, øh, som har lavet en rigtig god rapport. Jeg tror også, som de andre har sagt, vi skal huske... Köszönöm, elnök úr. Szeretnék gratulálni a raportőrnek a kiváló jelentéséhez. Meg kell fontolnunk azt is, hogy mi áll ennek a hátterében. Komoly ifjúsági válság van az Európai Unióban, el kell hagyni a fiataloknak az Európai Uniót ahhoz, hogy munkát találjanak. Ez egy iszonyatos fenyegetés, amely az egész gazdasági környezetet fenyegeti. Egy másik dolog, ami megjelenik a jelentésben, az a szakoktatás, illetve a szakképzés annak érdekében, hogy a munkaerőpiac kiteljesedhessen, tehát könnyen foglalkoztatható munkavállalókra van szükség. Ezért is fontos, hogy a jövő generációi hozzáférjenek a szakképzési szolgáltatásokhoz. Az Európai Uniónak nincsenek nagyon komoly hatáskörei ezen a téren, de a magas szakképzési színvonal fenntartásának fontosságát mindenki beláthatja. Azt gondolom, hogy nagyon sok Dán és német példát érdemes megfontolni a szakképzés javításának érdekében. Reding, asszony kapszott. I would like to thank... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Hírs asszonynak, az előadónak a munkáját. Nagyon konstruktív megközelítésben dolgozott és azt is el kell mondanom, hogy nagyon érdeklődve hallgattam a szavait, hiszen igazából ez az én szakterületem volt 12 évvel ezelőtt. Megpróbáltam ösztönözni a mobilitást a szakképzés területén, abban az időszakban ez még nem volt olyan nagy hangsúlyal a napi renden, és ezért mindig örülök, ha azt hallom, hogy a parlament tovább szeretné fejleszteni ezt a nagyon fontos elemet az Európa 2020-as stratégiából. És azt is el kell mondanom, hogy üdvözöljük a jelentést, hiszen hangsúlyozza és kiegészíti az Európai Bizottság közleményét, amelyet 2010. júniusában adtunk ki. Ez a kopenhágai folyamat legutóbbi felülvizsgálatán alapolt. A Brüzs közlemény vált mára a 2011-2020-as időszakra vonatkozó szakképzési stratégiává, és a parlament nagyon sok javaslata kapcsolódik azokhoz az intézkedésekhez, amelyek a brüzsi közleményben is szerepelnek. A bizottság egyetért azzal, hogy modernizálni kell a szakképzést Európában, hogy ez vonzó legyen, hogy megfelelő képzőket, tanárokat vonzon, megfelelő módszerekkel dolgozzanak, és használható infrastruktúrát tudjanak használni, és mobilitásra van szükség, hogy a fiatalok kiléphessenek tagállamukból, és tapasztalatot szerezhessenek, szerezhessenek más tagállamokban. És ez nagyon fontos, ha valódi európai oktatási és képzési területet kívánunk létrehozni. A nemek közötti egyensúlyt is biztosítani kell, és a hátrányos csoportokat is be kell vonni az élethosszig tartó tanulásba, a Leonardo da Vinci programon keresztül is, úgyhogy üdvözöljük a parlament észrevételeit. Köszönöm, Reding asszony. Ezzel a vitát lezártuk. Erről valóban holnap szavazunk 12 órakor, erről a témáról holnap pedig 9-től 13, illetve 15-től 20 óráig kerül sor az